venni, tehát a szavazatmagyarázatokra térünk át. that, that's great. You will uh, return. Uh, Quelques informations pour ceux qui souhaitent les entendre. Néhány tájékoztató jellegű pont azok számára, akik még hallgatnak. A hármas cikke negyedik pontja alapján a jogi szakbizottság a március 27-i ülésén négy mandátumot vizsgált meg. Petris Szavama mandátumát engedélyezték, Rebecca Taylor mandátumát is szeretném kérni, hogy ezeket a mandátumokat validálják, ha ez megtörtént, akkor ezek a mandátumok érvényesek. A szocialista néppárti ALDE frakciótól pedig kaptam jelöléseket. Költségvetési ellenőrző bizottság Andrea Konzulino helyett Taylor asszony fog oda kerülni.